Monsieur le Président de la Commission. Bizottsági elnök úr, biztos úr, Gualtieri elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Először is azt kérem, hogy csend legyen, csend legyen, csend legyen. Ez egy nagyon fontos ülés, nyilvános ülés. Üdvözlöm a azokat, akik részt vesznek, az interneten is láthatják az ülésünket, az egész világ szeme rajtunk van. Mindenki nagyon jól tudja, és mindenki hallotta már, hogy egy bizonyos késéssel kezdjük ezt az ülést, és köszönetet mondok a az elnök úrnak és a biztos úrnak is, hogy fél órával később kezdjük ezt az ülést, mint ahogy azt megterveztük, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy úgy szervezzük meg, ahogy ezt eredetileg terveztük. Szeretnék köszönetet mondani elsősorban Jean-Claude Juncker elnök úrnak. Ez egy premier, ez egy első alkalom itt most. Nagyon régóta dolgozom a parlamentben, de azt hiszem, hogy soha még nem jött el a bizottság elnöke ide két bizottság elé, az ECON bizottság elé, amelynek az elnöke Gualtieri képviselő úr, és a TAX bizottság elé éppen ezért nagyon nagyra értékeljük ezt a gesztus, de a témánk is nagyon fontos, nagy jelentőségű. Ugye eredetileg volt az a bizonyos botrány, a LuxLeaks, és ahogy ön is tudja, elnök úr, a parlamentnek az volt az óhaja, hogy hozzájáruljon ehhez a vizsgálathoz, Létrehoztunk egy különleges bizottságot, a TAX bizottságot, annak érdekében, hogy vizsgálatot folytassunk arról, hogy mi is történik a 28 tagállamban a LuxLeaks vonatkozásában. Hogy, hogy mi a helyzet az administratív, adózási helyzetben a tagállamokban, és természetesen az összes információt össze akartuk gyűjteni, hogy konkrét megoldásokat javasoljunk. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, most már megvan a jelentéstervezetünk, ezt véglegesíteni fogjuk, szükség van még a különböző véleményekre, az Európai Bizottság véleményére is. Elnök úr, Köszönetet mondok önnek az együttműködésért, köszönöm az együttműködést Moszkovici biztos ural és Vestager asszonynal is, akiket szintén meghallgatunk majd most ön után. Számos dokumentumot kaptunk már a különböző intézményektől. Azzal szeretném most itt lezárni, hogy fontos a politikai nyomás, ezt fenn kell tartani, és a lehető leggyorsabban el kell fogadtatni a 28 tagállammal a fiskalitással, az adózással kapcsolatos reformokat azon javaslatok alapján, amelyeket a bizottság már megtett, és amelyek átvettünk a jelentésükben. Köszönöm szépen, most pedig átadom Guvaltieri elnök úrnak, az Ekon elnökének a szót. Ő fog elnökölni az első részében a meghallgatásunknak. Kevés az időnk, el kell mondani, úgyhogy a két forduló lesz a felszólalások terén. Ugye sajnos kettő percnél tovább senki sem szólalhat fel, és aztán válaszol majd az elnök úr. De most először Gualtieri elnök úr kap szót. Köszönöm szépen, Alen. Én is szeretnék szeretném üdvözölni Juncker elnök urat és Moszkovici biztos urat. Köszönöm, hogy elfogadták ezt a valóban nagyon fontos eszmecserét az ECON bizottság nagyon jól működik együtt a TAX bizottsággal. Kiváló munkát végzünk együtt. Mi az Econban jogalkotási munkát is folytatunk jelenleg a már elkezdett témákban, az automatikus információcsere témájában, például aztán vannak saját kezdeményezésű jelentéseink is. Mindig nagyon nagyra értékelem azt, amikor Juncker eh, elnök úr azt mondja, hogy az ő bizottsága egy politikai bizottság. Tehát ami fontos, ez a jelentős ö, eh, alkotmányos folyamat, és azt hiszem, hogy mindez nagyon pozitív módon kihat azokra a kapcsolatokra, amelyek fontosak a parlament és a bizottság között. A saját kezdeményezésű jelentések terén is fontos ez az együttműködés. Üdvözöljük az akciótervet, a mi ö, egyik jelentésükben is szólunk erről, hogy ez egy ambiciózus dolog, és a bizottság is nagyon nagy figyelmet szentel mindennek. Köszönöm szépen, elkezdjük az ülésünket. Jean-Claude Juncker elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt jelentéstevők, tisztelt biztos úr, tisztelt parlamenti képviselők! Lamassur elnök úr az imént elmondta, hogy a bizottság elnöke szokás szerint nem szokott eljönni. Nem akarom azt mondani, hogy egy ilyen jellegű ülésre, de úgy gondolom, hogy az adócsalás és adó elkerülés elleni harc mindenképpen prioritást képez a bizottságomban, illetve számomra, bizottsági elnök számára is rendkívül fontos prioritás ez. A fiskalitásért felelős biztossal egyetemben úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos, és amikor ez a téma, akkor el kell jönnünk a parlamentbe. Az adóelkerülés elleni harc benne van a tíz legfontosabb prioritásunk között. Természetesen az adócsalás és az adóelkerülés is ide értendő az adózási átláthatóságot mindannyian fontosnak tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy a belső piac nem működik megfelelőképpen, amennyiben ellentétes elemek, egymással nem összeegyeztethető elemek uralják az adózást. Tehát addig nem tudjuk véglegesíteni megfelelőképpen a belső piacot, amíg az adózási kérdéseket nem tudjuk rendezni. Ez különösen a társasági adókra vonatkozik. Keményebben kell előrelépnünk, jobban kell együttműködnünk, és jobban kell megszerveznünk az, adósá, az adózási rendszereket tulajdonképpen most teszteljük azt, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy megfelelő körülmények között együttműködjünk amikor a bizottság elnöke lettem, akkor nem gondoltam, hogy ilyen sokat kell majd foglalkoznom adózási kérdésekkel. Látom itt a zöld képviselőket, hogy már is mosolyognak, amikor arról beszélek, hogy nem gondoltam, hogy ilyen sok adókérdéssel kell majd foglalkoznom. Azért nevetnek a zöld képviselők, mert egy régebbi minőségemben volt már lehetőségem együttműködni velük ebben a témában. A saját tagállamomban, ugye, amit a legjobban ismerek, foglalkoztam már ezekkel a kérdésekkel. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy amikor 91-ben az Ecofint elnököltem, hú, ennek már 24 éve, akkor ifjú pénzügyminiszter voltam, és megpróbáltam már akkor meggyőzni a tagállamokat arról, hogy az áfát és a jövedéki adókat harmonizálni kellene, általában ellenem foglaltak állást. Megpróbáltam 91-ben meggyőzni a britteket arról, hogy az Európai Uniónak foglalkoznia kellene az adókkal. Hát ez olyan erőfeszítéseket követelt részemről, amiket soha nem fogok elfelejteni. A Code of Conduct, a viselkedési kódex 1997-es, ez a tisztességtelen gyakorlatokat sorolja fel és tiltja meg, és ez tulajdonképpen már egy lépés volt előre, a következő pedig a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv. Az ECOFIN és az Európai Tanács is 2005-ben foglalkozott adókérdésekkel, és akkor azt javasoltam, hogy egy adóbizottságot kellene felállítani, ugyanis az adózási kérdések ugyanolyan fontosak, mint a monetáris kérdések vagy a gazdasági kérdések általánosságban. 2005-ben tanács nem sikerült felállítanom ezt az adóbizottságot. Már nem tudnám megmondani, hogy amikor ezt javasoltam, akkor mely tagállamok szavaztak igennel, és mely tagállamok szavaztak nemmel az adóbizottság felállításával kapcsolatban, de hát 2005-ben ezt az ötletet nem tudtam megvalósítani. Aztán az előkészítési munkában, a Lisszaboni szerződés tárgyalásokor újra előálltam ezzel az ötlettel. Most megint csak nem emlékszem, hogy ki volt mellette és ki volt ellene, de akkor sem valósult meg az adóbizottság felállítása. Úgyhogy még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogyha az adókérdéseket ugyanolyan fontossággal tekintjük, mint a többi szakpolitikai kérdést, akkor igenis szükség van arra, hogy adóügyi bizottságot állítsunk fel, egy olyan adóbizottságot, amely a Code of Conduct bizottsággal együttműködve és a pénzügyminiszterekkel együttműködve nyomon követi az adó kérdéseket. Véleményem szerint ez megalapozott. Amikor a politikai orientációmat foglaltam össze a kampány során, akkor ismételten elmondtam, hogy az adócsalás és adóelkerülés elleni harc rendkívül fontos, és az elmúlt év novemberében azt ígértük itt a parlament előtt, hogy megfelelő prioritást adunk az adó optimalizációnak a multinacionális cégekre vonatkozólag a bizottság számos eljárást elindított több tagállam ellen is, az ellen is, amit én ugye a legjobban ismerek, és a folyamatban lévő eljárások járnak a saját útjukon a Vestager bizottság gorcsöve alatt. Nagyon komoly önállósággal dolgozik a Vestager bizottság, tehát nem szorulnak rá se a tanácsaimra, se az utasításaimra. És nem is szeretnék beleavatkozni ebbe a folyamatba. És nem is kell ebbe beleavatkoznom, nem is szabad ebbe beavatkoznom, ugyanis a Vestager Bizottság teljes autonómiával működik. Az önállóság kérdéséről is nagyon sokat beszéltünk, és számomra egyértelmű, hogy számomra kötelezettség az, hogy erkölcsi okokból, egyértelmű erkölcsi okokból távol tartsam magam ennek a bizottságnak a munkájától. És Moszkoviszi biztossal van egy további kötelezettségünk is, az, hogy ezekből a tevékenységekből visszavonuljunk, ugyanakkor a célok elérése érdekében fellépjünk célunk az adó csalás és az adó elkerülés elleni harc. A harmonizáció és a koordináció mindenképpen fontos eszközök. a feltételes adómegállapítások esetében, a tax rulingok esetében az automatikus információcsere is rendkívül fontos. Moszkovici úr beszámol majd az irányelvtervezetről, amely valószínűleg még a luxemburgi elnökség alatt elfogadásra kerül majd. És így, hogyha minden jól megy, akkor októberben megszületnek majd ezek a döntések. Nem mondom, hogy ezek a feltételes adómegállapítások önmagukban véve rosszak, de a legtöbb esetben a gazdasági szereplők előre láthatóságát csökkenti. Tehát ez a tax ruling, a feltételes adómegállapítás, mint ahogy a gyakorlatban látjuk, nagyon sok hibával jár. Nehezen ellenőrizhető, nincsen megfelelő keretek közé szorítva ezek működése, ezért mindenképpen szeretnénk megállítani ezt a jelenséget. Erről a témáról már sokat beszéltem, a Brisbane-i G20-as ülésen is például, és hát nem állítom, hogy mindenki óriási lelkesedést bizonyított, de azért abban mindenki egyetért, hogy globális szabályokra van szükségünk itt Európában. A G20-as partnereket nem sikerült feltétlenül meggyőznünk arról, hogy maximálisan együttműködjünk, de nekünk itt európai szinten azért fel kell lépnünk. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez a feladat rendkívül fontos feladat, ezért a vállalkozások megadóztatásával kapcsolatban közös elhatározásra kell jutnunk, és közös adóalapot kell megállapítanunk. A gazdasági fejlődés, a további beruházások szükségessége egyértelmű itt Európában, ehhez pedig az szükséges, hogy kiemelt figyelmet adjunk az adókérdéseknek, a vállalkozási adókérdésének és ezek az anomáliák, amik a vállalati, a társasági adó területén működnek, nem lassíthatják le a gazdasági növekedést, és ezek nélkül a belső piac sem valósul meg százszázalékosan. A belső piac igazságtalan és beláthatatlan ezek miatt a gyakorlatok miatt. Vannak olyanok, akik nagyon sokat veszítenek emiatt az átláthatatlanság és igazságtalanság miatt. Rengeteg különböző nemzeti szabály van, ezért az európai adózási paletta rendkívül átláthatatlan és kiszámíthatatlan. Ennél mindenképp jobb szabályokat kell megállapítanunk, és oda kell figyelnünk a multinacionális cégekre, amelyek adózási szempontból rendkívül okosak, és folyamatosan kihasználják a tagállami adónormák közötti különbségeket. Mivel az adminisztratív és adózási szabályok különböznek tagállamról tagállamra nézve, ezt tökéletesen és nagyon okosan kihasználják a multinacionális cégek, ez vezet a homályos és igazságtalan helyzethez. Az adórendszer ilyen szempontból mindenképpen elavult, ezt napra készé kell tennünk, új eszközöket kell a kezébe adnunk, hogy megfelelőképpen működhessen. A világ manapság globális világ. A világpiac mobilis és digitális, tehát nekünk is ezeket a kitételeket kell figyelembe vennünk, és el kell érnünk, hogy az Európai Uniós tagállamok sokkal szorosabban működjenek együtt, mint ahogy azt eddig tették. Azt már látom, és ez nagyon pozitív, hogy az adó optimalizálás irányába azért elindult az egész világ, és az adócsalás és adó elkerülés elleni harc rendkívül fontos mindenki számára. Azt látjuk az OECD részéről is, hogy a BEPS ellen hogyan próbálnak fellépni, tehát mégiscsak vannak jó jelek. Nekünk itt Európában az is fontos, hogy egy hangon szóljunk, és hogy egységesen lépjünk fel, többek között az adóalaperózió és a nyereséget csoportosítás kapcsán, de természetesen más területeken is. Nekünk meg kell találnunk azokat az elemeket, amelyek egy európai megközelítéshez vezetnek, egy olyan megközelítéshez, amely a saját adózási rendszerünknek, társasági adózási rendszerünknek megfelel. Az adó harmonizáció nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent egységesíteni kell, de mindenképpen tiszta, egyértelmű és igazságos szabályokra van szükségünk, hogy a tisztességtelen adóversenyt meg tudjuk szüntetni. Nem sokára a PR el fogja majd mondani azokat a konkrét javaslatokat, amelyek erre vonatkoznak, és amelyek az első lépcsőfokát képezik majd az adóval kapcsolatos munkának. Ennek alappillére az, hogy az adó kifizetésére ott kell, hogy sor kerüljön, ahol a profitot megtermeli a vállalat. Olyan adópolitikára van szükség, amely a munkaerőpolitikát és a beruházási politikát is alátámasztja. Hogyha csökkennek a költségek, hogyha olyan rendszer tudunk létrehozni, amely jogbiztonságot garantál, akkor tudjuk elérni a céljainkat, akkor és csak akkor. Ez alapfeltétele annak, hogy az európai gazdaság tovább virágozhasson. Egyértelmű, hogy az információ cserével kapcsolatos döntéseket minél hamarabb meg kell hozni. Itt az automatikus, az automatikus információ átadásra gondolok minden egyes határokon átnyúló esetben. Alapvető fontosságú, hogy ennek az alapvető tengelyeiben meg tudjunk minél hamarabb egyezni, mint ahogy azt Moszkoviszi úr is elmondta június 17-i beszédében. átláthatóvá, igazságossá és hatékonyá kell tenni a társasági adórendszereket, és az ezzel kapcsolatos ambíciókat Pierre fogja majd bemutatni önöknek. Itt most nem is fogok belemenni a részletekbe, még annyit szeretnék elmondani, hogy fel kell gyorsítanunk a munkát a CCCTB esetében. Moszkoviszi biztos úr már bemutatta ezt a több lépcsőből álló tervezetet, amely végül a közös társasági adó alap konszolidációjához vezet majd. Mindannyian ezen dolgozunk, és reméljük, hogy ezzel párhuzamosan a közös alapelvekben meg tudunk majd egyezni, és a káosznak véget vetünk. Allen elnök úr már integetett, hogy felhasználtam a nekem szánt hozzászólási időt, úgyhogy fejet hajtok, mert mindenképp szeretnék majd a kérdésekre is válaszolni. Természetesen megpróbálok ezekre a kérdésekre válaszolni. Senki sem szeretnék megfosztani attól az örömtől, hogy feltegye a kérdéseit. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, Jean-Claude Juncker elnök úr, most pedig Pierre Moszkovocsi kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyem és uraim, nagyon rövid szeretnék lenni. Először is szeretnék én is köszönetet mondani a jelentésért. Ez egy nagyon jó jelentés, ezt a köszönetet megtette az elnök úr is nagyon fontos jelentésről van szó, az adózási, a fiskalitási téma egy ambíciózus téma, itt egy forradalomról van szó, fontos a hatékonyság, ugye itt a hatékonyság forradalma, az egyszerűsítés forradalma, az igazságosság forradalmáról van szó. Három fontos tényre szeretnék visszatérni, a KKT-ra elsősorban, tehát a közös konszolidáltársági adó alap kérdésére én nagyon örülök, hogy a bizottság ebben támogat bennünket, ahogy tudják, ez egy olyan javaslat, amely már évek óta ott van a tanács asztalán, és nem tudtunk megegyezni meg vagyok abban győződve, hogy szakaszonként igenis előre tudunk haladni. Ahogy Jean-Claude elnök úr mondta, nem szabad megismételni a múlt hibáit. Fontos a közös társasági adóalap, közös megközelítésre van szükség az adóalap erózió és nyereség átcsoportosítás terén is és fontos a visszaélések ellen fellépni a tagállamokban. A tanács és a bizottság mindenképpen kiegészíti majd, javítja majd azt a szöveget, amely jelenleg rendelkezésre áll, azáltal, hogy az eladósodás kérdésével is foglalkozik. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy véget vessünk a visszaéléseknek hogy a közös konszolidált társasági adóalap a legjobb eszközé váljon az átláthatóság és a hatékonyság terén. Ennek érdekében új revidiált munkára van szükség, folyamatokra, át kell vizsgálni a jelenlegi helyzetet. Aztán ott van az országonkénti jelentések kérdése. Tudom, hogy az önök bizottsága is nagy jelentőséget tulajdonít ennek a témának. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstervezet támogatja az előzetes, feltételes adómegállapításokat is az, tan, az ECOFIN informális ülésén Luxemburgban október 6-án majd ismételten foglalkozunk ezzel a témával. 2016-ra vonatkozóan ki kell mindent dolgozni. Mellesleg el szeretném mondani, kedves elnök úr, hogy Brisbane-ben ugye volt egy kis probléma, mert most már Ankara is globális szabályokról beszél, a luxemburgi elnökséggel szorosan együttműködünk, és remélem, hogy minden problémát meg tudunk oldani majd. Van egy másik fontos téma, nevezetesen az, hogy a tax különbizottságot, az önök bizottságát be kell vonni ebbe az egész munkafolyamatba az információk cseréjét biztosítani kell. Én itt is elmondom azt, hogy nagyon fontos az, hogy az országonkénti jelentések, információk nyilvánosságra kerüljenek. A gazdasági hatékonyság a belső piac működése, a különböző pénzügyi szolgáltatások olyan fontos témák, amelyekkel Jonathan Hill kollégám is foglalkozik, le is zárt egy munkafolyamatot, és mindenképpen össze kell egyeztetni a hatékonyságot és az átláthatóságot. Vannak olyanok, akik ezzel egyetértenek, ismerjük a jelenlegi európai gazdasági konjunktúrát, nem jó a helyzet, és az átláthatóságot mindenképpen elvárja a polgár, elvárják a polgárok. Aztán, ami a konkrét javaslatokat illeti. Nagyon hálás vagyok ennek a bizottságnak, hogy foglalkozik a, azzal a témával, hogy az adókat abban az országban kell ö, a vállalatoknak megfizetni, ahol a nyereséget ö, ö, megtermelik. A, azok a vállalatok, amelyek ö, értéket hoznak létre, ö, nyereséget hoznak létre, sok esetben nem fizetnek nagyon sok adót, vagy egyáltalán nem fizetnek adót azokban az országokban, ahol ezt a nyereséget megtermelik. Tehát ugye itt van egy ö, kettős nem adóztatás, és ezt nem lehet elfogadni semmiképpen. Fel kell lépni a visszaélések ellen, persze természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy egy hatékony megoldást szeretnénk. Az ECOFIN-nek mindenképpen meg kell változtatnia a kritériumait, annak érdekében, hogy hatékonyabban léphessen fel. Nagyon hálás vagyok az önök bizottságának, hogy támogatják a, az Európai Bizottság munkáját. Természetesen nagyon sok kritika hangzott el, azonban már megjelent egy lista azzal kapcsolatosan, hogy bizonyos viselkedés, magatartás hogyan lehet megfelelő módon biztosítani. Én azt javaslom önöknek, hogy közös kritériumokra van szükség, és azok, akik nem hajlandók kooperálni, azok ellen fel kell lépni. Biztos vagyok benne, hogy lesznek fejlődések, talán nem egyik napra a másikra, de lesz előrehaladás. A kérdés továbbra is nagyon bonyolult és komplex. Nagyon sok a különféle jogszabály, de én, mint a biztos, adóügyi biztos, élvezem a Juncker Bizottság támogatását annak érdekében, hogy a lehető legjobban együtt dolgozzam Vesztenger biztos asszonynal, és azt hiszem, hogy a mi munkánk egyfajta forradalmi munkát jelent, új akciókat kezdeményezünk, ugyanis politikai változás nélkül azonban nem lesz változás. Éppen ezért az önök támogatása, az önök segítsége nagyon fontos. És azzal zárnám, hogy üdvözlöm ezt a nyomást, amelyet az önök bizottsága gyakorol a parlamentre és a bizottságra. Ugyanis erre van szükségünk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, képviselő, hölgyek és urak. Köszönöm szépen. Köszönöm Moszkovici biztos úrnak. Köszönöm e, itt az utolsó szavait is. Most pedig a kérdések következnek. Nagyon kevés mindenkinek a felszólalási ideje, kettő perc mindössze. Először Burkhard Bartz következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt biztos úr. Nagyon örülök, hogy eljött ma ebbe a szakbizottságba, illetve ebbe a két szakbizottságba, ezt nagyra értékeljük. Egy kérdést szeretnék feltenni, amely a gyakorlati tapasztalataimmal függ össze, illetve a képviselői tevékenységemmel. Bizottsági elnök úr, szeretném önt elvinni magammal egy német középvállalkozónál tett látogatásra, de bárhol máshogy Luxemburgban is tehetnénk egy ilyen látogatást, vagy az Európai Unióban, mely más tagállamában. Egy ilyen látogatás után a vállalkozó megkérdezheti önt, Juncker úr, miért van az, hogy a KKV-knak saját országukban teljes mértékben meg kell felelni az adózási törvényeknek, miközben a nagy multiknak megadatott a lehetőség, hogy körülbelül nullára csökkentsék az adóterheiket. Miért van az, hogy még mindig nagyon kevés minimális standard érvényesül Ilyen például az, a, a közös konszolidált társasági adóalap is, és miért van az, hogy még mindig nincs országokra lebontva jelentéstételi kötelezettség, legalább a nagy szereplők, a nagy vállalkozások esetében. Jó lenne, hogyha most itt tudna válaszolni ezeknek a KKV-knak, és nagyon érdekelne, hogy mi lenne az ön válasza. Köszönöm. Köszönjük, Eliza Ferreira. Obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugálul fogok beszélni. Jelentéstevőként, illetve a jelentéstevők egyikeként szeretném elmondani azt, hogy tapasztalataink szerint beigazolódott az, ami a LuxLeaks-ban szerepelt, Megerősítést nyert az, hogy mindez általános gyakorlat az Európai Unió tagállamaiban. Más szóval, nem beszélhetünk közös valutáról, közös politikai projektről, közös piacról, mindaddig, amíg egyes tagállamok azzal kereskednek, hogy az adóalapot más országokban állapítják meg. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, és változtatni kell az eddigi irányon, mindezt pedig együtt a bizottsággal és a tanácssal kell elvégeznünk. Annak érdekében azonban, hogy politikai nyomást gyakoroljunk azokra, akik eddig blokkolták ezt a folyamatot, információkra van szükségünk. A munkánk elvégzése során azt tapasztaltuk, hogy megpróbálnak egyesek bizonyos információkat titokban tartani. Ez pedig azt eredményezi, hogy az előrelépést blokkolják. A 90-es években volt némi előrelépés, jó példája ennek a magatartási kódex. Azonban a 90-es éveket követő helyzet azt eredményezte, hogy egy dzsungelben élünk immáron. Nekünk, a polgárok képviselőiként, a polgárok által megválasztott képviselőként nyomást kell gyakorolnunk, hogy az Európai Bizottság előbbre vigye ezt az ügyet, de a tagállamokra is nyomást kell gyakorolnunk, mert ők az egyhangúság ürügye mögé bújnak el, de szükség van ezekre az információkra, és átláthatóságra is szükség van. A következő felszólaló Bernd Luke. Juncker úr, ez a szakbizottság azért jött létre, mert botrányos bizonyíték látott napvilágot arról, hogy bizonyos vállalkozások, főként multinacionális cégek adóelkerülést gyakorolnak. Előfordulhat, hogy nagy részt legálisan történik mindez. A szabbizottságnak azonban nincs kompetenciája az adőgye kezelésére, ezért egyfajta kerülő úton indultunk el. A állami támogatásokra vonatkozó európai szabályokat vettük alapul a szakbizottság munkája során. Ugyanakkor azonban itt a szakbizottságban nem beszéltünk arról, hogy ez vajon illegális állami támogatásnak minősül-e, inkább az adóelkerülési technikákról volt szó a szakbizottság munkája során. Önt azonban most öntől a következőket kérdezem, hiszen ez az önhatás körébe esik. Mit kíván a bizottság a jövőben tenni azért, hogy a nem megengedett állami támogatásokat megakadályozza azon támogatásokat, amelyek az adó kedvezményekben öltenek testet. Azt láthatjuk, hogy egyrészt a tagállamok hatáskörébe tartozik az adópolitika, azonban EU-s szintű hatáskör a belső piacra vonatkozó szabályozás. Nem tudom, hogy az kettő között feszülő ellentétet hogyan lehet feloldani, de az Európai Bizottság azt a megközelítést követi szemmel láthatóan, hogy harmonizáljuk az adókat. Én ezt elutasítom, de hát nyilván vannak itt nézeteltérések, és ez rendben is van. A kérdésem tehát az, hogy mit fognak tenni a nem megengedett állami támogatásokkal szemben olyan releváns piacokon, amelyek kiatással lehetnek a tagállamokra. Itt a releváns piac, ugye, a közös piacot jelenti. Ön az gondolja-e azt, hogy az egyes vállalkozások székeinek áthelyezését egy másik tagállam területére meg kellene vizsgálni a szempontból, hogy ez nem-e az adókedvezmények miatt történik. Köszönöm. Köszönjük, Tojrár képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági elnök úr. Fontosnak tartom, hogy eljött ma a szakbizottsági ülésünkre. A szakbizottságunkban megállapítottuk azt, hogy az előzetes megállapodások kockázatokon alapuló adópolitika, amelynek célja a nemzetközi vállalatok bevonzása, egy bevett gyakorlat Európában. Így az EU-s partnerek alássák egymás működését, és a KKV-k sem tudnak profitálni egy ilyen helyzetből. Pénzügyi miniszterként, illetve Luxemburg miniszterelnökeként tett tapasztalatairól, szerzett tapasztalatairól beszélt, Ön is láthatja tehát, hogy a nagy multinacionális cégek és a nagy tanácsadó cégek között egyfajta szövetség jött létre. A kérdés az, hogy a kormányok valon, vajon tehetetlenek, vagy csak egyszerűen nem akarnak tenni semmit. És a luxemburgi modell valóban azt eredményezte, hogy bizonyos vállalkozások esetében bekövetkezett az a gyakorlat. Ki forszírozta ezt? Ki az, aki ezt a gyakorlatot meghonosította a kormányok, vagy a tanácsadó cégek, vagy a multinacionális cégek? Másodszorban úgy tűnik, eh, hogy eh, folyamatosan beszélnek a tanácsban is, és a különböző grémiumokban ezekről a problémákról, de hát ki blokkolta ezt a folyamatot a tanácsban. Minden bizonyal emlékszik önre, hogy ki blokkolta ezt a folyamatot, és hát vannak jegyzőkönyvek is. A jegyzőkönyvekben bizonyosan szerepel, hogy ki milyen álláspontot képviselt, miért nem kapjuk meg ezeket a jegyzőkönyveket, amikor abból világosan válhat akár az is, hogy ön élharcosa volt a közös adópolitikának. Mi, demokratikusan megválasztott parlamentként követeljük, hogy betekintést nyerjünk ezekbe a dokumentumokban, nem fogadjuk el, hogy ezeket ne tekinthessük meg, és hát mi értelme egy vitának akkor, hogyha a végén senki nem emlékszik már a kérdésre? Köszönjük, Fábio de Mázi. Juncker úr, Veronik Puzsol, luxemburgi újságíró azt állítja, hogy a kép, későbbi gazdasági miniszter arról számolt be, hogy az úgynevezett kreke jelentésből néhány oldalt eltávolítottak. Luxemburg ugyanis úgy ítélte meg, hogy ez túl rizikós, ez a szövegrész Luxemburgra vonatkozólag, és az előzetes és a feltételes adó megállapításra vonatkozólag. A luxemburgi kormány soha nem dementálta, soha nem mondta azt, hogy ez valótlan állítás. Eznek háttere előtt szeretném megkérdezni öntől azt, hogy most Pusolasszony hazudik-e, vagy Kreke úr hazudik-e, és ha igazat mond ez a két személy, akkor ön bizottsági elnökként támogatná -e bennünket a vizsgálódásainkban. A mi szakbizottságunk kérte a teljes jelentést, hogyha esetleg valahol az ön szekrényében bújnak meg ezek az oldalak, hát akkor szívesen segítek ennek megkeresésében is. Másodszorban igaz-e az, hogy karácsonytáján, annak idején, amikor ön Luxemburgban felelős poszton volt, Edrénájjal, a Commerzbank akkori ügyvezető igazgatójával, valamint Bent Holcentállal is találkozott, és akkor beszéltek kifejezetten, kimondottan konkrétan a Commerzbank adóterheiről is. Ha ez igaz, akkor EU-s bizottság elnökként ezt hogyan értékelni az állami támogatásokra vonatkozó szabályokra vonatkozólag, és másodszorban szeretném megkérdezni, hogy két újságírót feljelentettek Luxemburgban, és milyen következtetéseket van le az Európai Unióban a visszaélés bejelentő személyek védelméről, védelmére vonatkozólag, hiszen az Európai Bizottság egy olyan javaslatot terjesztett be, amely még tovább csökkenteni a visszaélés bejelentő személyek védelmét. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sven Gigold. Elnök úr, 85-ben foglalt el a posztját, onnantól kezdve a luxemburgi mandátum végéig a luxemburgi külföldön szerze, külföldi profit, nyeresség megugrott. Hajlandó-e beszámolni arról, hogy milyen szerepet játszott a luxemburgi adó paradicsom kialakításában. Továbbá a mandátuma egyik prioritásaként határozta meg az átláthatóság növelését, Sajnálatos módon azonban az Európai Bizottság nem volt elég bátor ahhoz, hogy eljuttassa hozzánk azokat a dokumentumokat, amelyek a magatartási kódexről szóló ülésen születtek, és ezekre nagy szükség lenne arra, ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ki milyen álláspontot alakított ki az igazságtalan adóverseny kapcsán. Hajlandó lenne a hozzáférést biztosítani nekünk ezekhez a dokumentumokhoz. Legalább 500 oldalnyi jegyzőkönyvről van szó, olyan jegyzőkönyvekről, amelyek 1998 óta készültek a különböző üléseken. A parlamentnek csak nagyon kevés képviselője jogosult hozzáférni Például a TTIP-hez kapcsolódó dokumentumokhoz is jegyzeteket nem készíthetünk, miközben technikai, nagyon technikai nyelvezetről van szó. Hajlandó-e megfelelő körülmények között hozzáférés, biztosítani ezekhez a dokumentumokhoz? Ugyanis a dokumentumokhoz való hozzá nem férés a demokráciát, mint olyat kérdőjelezi meg. A nagy kérdés, a lényegi kérdés számomra az, hogyha ezeket a dokumentumokat nem teszik hozzáférhetővé a, szakvélemé- a szakbizottsághoz, bármilyen formában, akkor mi a mandátumunknak nem tudunk eleget tenni. É, ebben az esetben meg kell hosszabbítanunk a mandátumunkat, vagy pedig visszatérünk majd a vizsgáló bizottsághoz, ahol nagyobb hatásköreink vannak. Uh, Pone Roland Paxes következik. Biztos úr. Lehet, hogy természetes az, hogy bizonyos tagállamok élnek az adó kikerüléssel, és meg is engedik az adó kikerülést, adó elkerülést, például nemzetközi vállalatok számára. Elsőne, elsőre ez úgy tűnik, hogy ez egy teljesen normális gyakorlat. Azonban ez a normális gyakorlat nagyon sok veszélyt foglal magában. Juncker elnök úr, gondolkodik-e valamilyen intézkedéseken, hogy hogyan lehetne korlátozni ezt a gyakorlatot? Készítenek-e elő jelentést például e témában? Ugye a tagállamok sok esetben nem válaszolnak, akkor, amikor arról kérdezik őket, hogy milyen adózási, fiskális gyakorlatuk van. Ugye ott vannak az adóparadicsomok. Minden tagállam ugye aláírt bizonyos megállapodásokat, hét tagállam azonban nem. Milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a bizottság a szerződés őreként továbbra is fenn, fel tudjon lépni, és ö, megőrizze a jó együttműködést. Juncker úr, Ugye ön beszélt az egyik biztos, mármint a versenyügyi biztosról is beszélt, és azt mondta, hogy nem akar az ő munkájába beleszólni. Ezzel kapcsolatosan mi a vélemény? Mono úr következik. Jó napot kívánok, elnök úr! Üdvözlöm ön itt. Ugye az önök bizottsága itt a parlamentben ö, sürgősséggel elfogadtatott a migráns témával kapcsolatosan egy jelentést. Ezt miért ö, ö, teszik ezt? A humanizmus és a szolidaritási ö, fogalmak ö, nem megfelelőek, úgy tűnik ö, az önök esetében. Ö, Ugye önök ipari szinten űzik például Luxemburgban az csalást és adó elkerülést. Akkor nem gondoltak a polgáraikra? Ami a tisztességtelen versenyt illeti, szintén kormány szintre emelték ezt. Talán példamutató rendszerekre lenne szükség. Most már végre cselekedni kell. Szeretném, hogy magyarázza el, mi volt az ön ö, személyes felelőssége a feltételes adó megállapítási rendszer ö, területén, mennyit találkozott, milyen gyakran találkozott Marius Koll úrral, és mi a helyzet a nagyvállalatok felelősségével. Ugye nem lehet mindezt figyelmen kívül, hall, figyelmen kívül hagyni, amikor több 10 milliárd euróról van szó. Nem akarom többé, hogy mindig azt mondja, hogy majd holnap, holnap fogja megoldani a bizottság ezeket a kérdéseket. Nagyon sok a káros cselekmény, most már 20 év óta folyamatosan az adózás területén hogyan kíván javítani a jelenlegi helyzeten. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megszakítja az elnök a felszólalót, most pedig megadjuk a szót Juncker elnök úrnak és Moszkoviszi biztosok, biztosnak az első forduló válaszolnak a kérdésekre. Elnök úr, hát már kifutottunk lényegében az időből, és legalább 20 kérdésre kéne válaszolni. A lehető legrövidebben fogom ezt megtenni, és hogyha nem tudok válaszolni, akkor majd írásban fogom megtenni. Azért. Bász kollégának mondom, hogy Az, aki jó indulattal hallgatja a nyilatkozataimat, az abból kiolvashatja, hogy milyen választ is adnék a KKV-k kérdéseire. Számomra egy maradandó, folyamatosan fennálló probléma az, hogy a KKV-k állandóan az adóterheiknek eh, eleget tesznek, ugyanakkor eh, a multinacionális cégek. Nem, az Európai Bizottság nagyobb igazságoságot szeretne, szeretne teremteni az adózásban, és ezért az ön által feltett kérdéssel összefüggésben mindenképpen szeretnénk az adóalapra vonatkozó kérdést új lendülettel kezelni, ugyanis elengedhetetlennek tartom ezt a, ennek a kérdésnek a kezelését. Eliza Ferreira joggal utalt arra, hogy bebizonyosodott, bár ennek nem tudtam utána járni részletesen, ami a LuxLeaks borzalmas szóalkotással vált ismerté, valóban igaz, igazságot állít. Szerintem EU-leaksként kellene ezt inkább megnevezni, mint LuxLeaknek. nek mert nem Luxemburgról van csupán szó, nem szabad Luxemburgra korlátozni ezt a jelenséget, mert hogyha ezt tesszük, akkor nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat. Ferére legyet értek, valóban egy dzsungelben találjuk magunkat, nagyobb átláthatóságot kell biztosítanunk, ezt már többször is elmondtam. Luke professzor úr az állami támogatásokra kérdezett rá, én elméleti szinten foglalkoztam ezzel a kérdéssel, nem én vagyok ezért felelős, nem szeretném, hogy Vesztelger asszonynal itt konfliktusba kerüljek. Igen, igen, ön professzor, ezt azért ki kell mondani. Én bizottsági elnök vagyok ugyan, de nem vagyok hajlandó a versenypolitikáért felelő biztosnak, biztos asszonynak utasítást adni, ő a lehető legnagyobb autonómiát élvezi a munkája során, és soha nem fogok bele kontárkodni az ő munkájába. De ön azt kérdezte, hogy én egyetértek önnel. Igen, ő egyetértek önnel abban, hogy kérdésekben valóban adódik az állami támogatások kérdése is, ez összefügg vele, és minden egyes alkalommal, amikor felvetődik az állami támogatások kérdése, ennek utána is kell járni. A nem megengedett, tiltott állami támogatásokból adódhatnak adó előnyök is, és úgy gondolom, hogy ennek utána kell járni, hogyha az indokolt. Az adójog és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok keresztmetszetét igenis meg kell vizsgálni, ha az indokolt. Toerer úr, ön azt mondja, illetve azt kérdezi, hogy találkoztam el tanácsadó cége képviselőivel, nem, ilyenre soha nem került sor. Valószínűleg én vagyok azon kevesek egyike itt a teremben, aki soha nem találkozott ilyen tanácsadói cége képviselőjével. Én nem forogtam ilyen körökben. Azt tapasztaltam, hogy ezek a cégek sok európai parlamenti képviselővel is tartottak kapcsolatot, velem viszont nem. Én nem hagyom, hogy mindenféle érdekeket követő tanácsadói cégek diktálják nekem, mit gondoljak az adópolitikáról. Ön azt mondja, hogy ezt a TAX szakbizottságot egyenrangúan kell kezelni az EKON szakbizottsággal. Látható, hogy ön nem érti a humort, az iróniát. Soha nem mondtam, hogy ez nem így lenne. Ön azt mondja nekem, hogyha én ott voltam, akkor biztosan emlékszem arra, hogy ki volt mellette és ki volt ellene. Azért fogalmaztam úgy, hogy nem emlékszem arra, hogy ki volt mellette, illetve és ki volt ellene, mert hát nyilvánvalóan senki nem volt mellette. Úgyhogy ön nem értette ezt az ironikus megjegyzést. Egyébként csak egy ember volt mellette, ez én voltam, de hát ez nem elég. De jó lenne, hogyha ezt a javaslatot önök felkarolnák a jelentésükben. Ez pontosan abba az irányba mutatni, amit az Európai Bizottság is gondol. Luxemburgban én semmiféle adó elkerülési, adócsalási rendszert nem alakítottam ki az összes többi tagállam kárára. Önök túlbecsülik az én tehetségemet, erre nem is lettem volna képes. A luxemburgi adóhatóság bizonyos szabályokat alkalmazott, anélkül, hogy az állam, illetve kormányfő erre kihatása lehetett volna. Luxemburg ilyen értelemben nem kivétel, Luxemburg jogállam, és a jogalkotás azt határozza meg, hogy nem a pénzügyminiszter határozza meg az adóhatóság működését. Én mindig e- ezt a szabályt követtem, hanem ezt a szabályt követtem volna, akkor már évekkel ezelőtt hallottak volna róla, hogy különböző adódossziék kapcsán én szót emeltem volna a luxemburgi nagyhercegség kisország, ott nagyon érzékenyen reagálnak a miniszteri befolyásra. Hogyha ott ilyen befolyás érvényesülne, akkor ez ebben a kis átlátható országban három nap után nem már az újságban szerepelne. Nagyobb országokban ez tovább tart, de Luxemburgban soha nem szerepelt ilyesmi az ottani sajtóban, mert én soha nem viselkedtem így mert én mindig tiszteletben tartottam a luxemburgi adóhatóság szakértelmét és professzionalitását. Felmerült a kreke jelentéssel kapcsolatos kérdés is. Mindaddig, amíg Kreke egy úr egy interjúban el nem mesélte, hogy a jelentésből ő egy oldalt kivett, mindaddig én nem tudtam ennek az oldalnak a létezéséről. És én nem is szólítottam őt fel, hogy ezt az oldalt távolítsa el a jelentésből, mert nem is tudtam, hogy létezik ilyen. De hát tudom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, és annak idején én Kreka urat megbíztam, hogy készítsen jelentést az adó adócsalás adócsalásról Luxemburgban. Ez egyébként azt mutatja, hogy én igenis odafigyeltem erre a kérdésre annak idején, és aztán Kreke úr tíz évre az én gazdasági miniszterem lett, én tegnap felhívtam őt. Számítottam erre a kérdésre, felhívtam őt, megkérdeztem, hogy hogy volt ez, és azt mondta, hogy az ő, jelen, az ő döntése, az ő személyes döntése volt az, hogy ezt az egy oldalt ne szerepeltesse a jelentésben. Elmondta nekem, hogy ez az egy oldal, egyébként ez az egy oldal nincs meg az én szekrény, nem az én szekrényemben búvik meg, és nem is kell ezt ott keresni. Kreke úr tehát beszámolt arról, hogy ezt az oldalt azért vettek ki a szövegből, mert a szöveg 216 oldalas, és a luxemburgi eh, elnökségi ülést megelőző estén ezt eltávolította, mert az ülésen a feltételes adómegállapítása miatt egy adott országot nagyon megkritizált, bírált, és gondolta, hogy ez egy nagyon érzékeny helyzetet alakíthat ki. Nyugodtan megkérdezhetik őt is erről, minden bizonyal el fogja magyarázni ennek a részleteit. Találkoztam néha bankok képviselőjével, a Commerzbank esetében is így volt ez. De hát ez teljesen normális eljárás, normális gyakorlat, hogyha valaki egy adott, egy olyan országnak a miniszterelnöke, illetve a pénzügyminisztere, ahol a banki ágazat fontos szerepet játszik. De a Commerzbankkal soha nem beszéltem az ő adógyakorlatukról. Emlékszem rá, hogy a Commerzbank mindig azt mondta nekem, elmondta nekem, hogy milyen adóterhek sújtják őt Luxemburgban, és panaszkodtak e felől. Én meg azt mondtam, hogy hát a bankok ne panaszkodjanak, örüljenek annak, hogy adózhatnak Luxemburgban. Úgyhogy azt mondani, hogy én szövetségre léptem volna a bankvilággal, szerintem teljesen fölösleges ilyen dolgokat állítani, mert nagyon sokan tudják, pontosan tudják azt, hogy soha nem voltam a luxemburgi bankvilág nagy kedvence, és soha nem is leszek az. Ami a visszaélést bejelentő személyeket illeti, az Európai Bizottságnak itt tennie kell valamit, mert ezt a kérdést európai szinten kezelni kell. Sven Giegoldnak mondom, hogy ő is nagyon jó tudja, hogy én nem alakítottam úgy a luxemburgi adókörnyezetet más tagállamok, hogy abból más tagállamok kára, kár, más tagállamoknak kára keletkezett volna. Én nagyon igyekeztem az adó politika területén megsegíteni más tagállamokat, a szomszédos tagállamokat. Belgiumban például 5-600 millió euróra tettek szert Luxemburgból egy megállapodásnak köszönhetően, azért, mert azok, akik, azok a belgák, akik Luxemburgban dolgoznak, de belgiumon nem adóznak, hanem Luxemburgban, miközben a belga infrastruktúrát használják, és Belgiumon járatják iskolába a gyermekeiket. Hogyha tehát a szomszédos országok közötti szolidaritásról van szó, hát erről is mesélhetnék sokat. Paxas és Gigold képviselők olyan kérdéseket tettek fel, amelyekre szerintem Moszkoviszi biztos úr tud igazán válaszolni. Bocsánat, de nem válaszolt a kérdésemre, ami a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti. Nem értem, hogy miért sietünk, miért kell így rohanni. Az hát imént mondtam, hogy Moszkoviszi úr fogja megválaszolni ezt a kérdést. Én öntől várom ezt a, vá- ezt a választ erre a kérdést, elnök úr, mert ez az ön hatáskörébe tartozik. Nem, nem, ön joggal utalt arra ma, hogy az Európai Bizottság bizonyos dokumentumok hozzáférését biztosította, vagy nem biztosította. Ön Juncker elnökről beszélt. Nagyon örülök annak, hogy itt előrelépés történt. Moszkoviszi úr fog majd válaszolni erre a kérdésre, és nem ön mondja meg azt, hogy bizottság részéről most kiválaszol majd a kérdésekre. Nem ön a megmondhatója, Moszkoviszi úr tud erre válaszolni. Tehát mindig közbevágnak, el akartam mondani, hogy ebben semmiféle személyes szerepem nem volt, és ezt majd Moszkovici biztos úr elmondja, mi is a hely. Marius Kohlra is tettek említést, én találkoztam vele néhányszor az életemben, amikor pénzügyminiszter voltam, de semmiféle különleges kapcsolatom nem volt Kohl úrral soha, soha életemben, soha nem adtam a az adóügyi adminisztrációnak semmiféle utasítást, semmiféle adóadminisztrációnak hatóságnak nem adtam utasítást. Úgyhogy, úgyhogy itt biztos, hogy ön tudja, hogy miről beszél, de ez egy ilyen ördögi kört jelent. Pierre Moszkovici következik. Nincs, nem volt sok kérdésem, nagyon röviden, csak igen, van egy kérdés, amely ilyen sokat foglalkozik az önök bizottsága, az eljárások és a módszerek. Ugye Balc, aztán Tyler urak, Paxas urak is ugye elmondták azt, hogy milyen nagy a különbség a KKV-k és a multinacionális vállalatok között. Ugye azt tudni kell, hogy sok esetben a KKV-knak 30%-kal magasabb az adóterhe, mint a nagy multinacionális vállalatoknak. Éppen ezért a tagállamokra és a tanácsra is nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy újra foglalkozzanak a közös konszolidált társasági adóalappal. Arról lenne szó, hogy a el kellene kerülni, hogy a multinacionális vállalatok fenntartsák ezt a homályos rendszerüket a nemzeti jogszabályok függvényében, a kics, kicsiknek, a KKV-knak pedig nincs semmiféle lehetés, lehetőségük arra, hogy ilyen típusú stratégiákat folytassanak éppen ezért a tagállamok specifikus rendszereit ö, nagyítóval kell majd megvizsgálni, és ezt meg is fogjuk tenni. A következő téma az információkérés. Ugye itt én vagyok az adóügyi biztos, tehát a kérdés nekem szól. 2015. augusztusában Ugye már volt erről szó a bizottságon belül. Én soha nem utasítottam el azt, hogy a parlament megkapja a dokumentumokat. De van -e egy korlát. A bizottság nem adhat ki bizonyos dokumentumokat, ezek bizalmi jellegűek, és a, a tagállamok ö, nem ö, ö, egyeznek ebbe bele, hogy egy adott tagállam információit mi nyilvánosságra hozzuk. Tudom, hogy ez a helyzet nem kielégítő. Megoldásokra van szükség. A bizottság, a bizottságot értesítették arról, hogy a tagállamoknak nem volt ellenvetése az ellen, hogy ezeket a ö, dokumentumokat a bizottság tanulmányozhassa, viszont a bizalmi jelleget kérték. Tehát van egyrészt ez a számunkra szükséges folyamat, ott vannak a tagállamok, amelyek kérik tőlünk ezt a bizalmat. Allen Lamassur úr kész arra, hogy tárgyaljon a bizottsággal a dokumentumok hozzáférése érdekében, és úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak és minden politikai frakciónak is hozzá kellene férnie a dokumentumokhoz. A bizottság, az Európai Bizottság és az önök különbizottsága meg kell, hogy egyezzen abban, hogy minden kérésüknek eleget tehessünk. A bizalmi eh, eh, dokumentumokhoz is hozzáférhessenek. Mindenképpen az egyensúlyt eh, biztosítani kell ezen a területen is, de fontos lenne igen önök számára, hogy ezeket a dokumentumokat megkaphassák. Köszönöm, Ellen Lemasszúrnak adom vissza a szót, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Hát igen, itt most idő problémánk van. Először is köszönöm, elnök úr, hogy egy negyed órával tovább itt maradt a tervezettekhez képest. Ugye a plenáris szavazás miatt egy kicsit késésben voltunk, még nyolc felszólalónak kellene felszólalni, és hogyha mindenkit meg akarunk hallgatni, akkor azt kérem, hogy mindenki egy percben tegye fel a kérdését. Most pedig Danuta Hübner asszonyjal kezdtem a néppárt nevében. Köszönöm szépen, Allen. Jean-Claude Juncker politikai intuíciójára szeretnék most hagyatkozni, és szeretném tőle megkérdezni, hogy tényleg úgy gondolja hogy a az adómegállapítások normalizációját pozitív benchmarkinggal meg lehet-e oldani. Ez valóban segíteni fog, ez elégséges lesz, vagy pedig ennél tovább kellene lépni, és európai szintű jogszabályokra lenne szükség. A bizottsági csomagban ez a javaslat szerepel, de ez valójában elégséges lesz a gyakorlatban, e, vagy pedig el kellene készíteni egyfajta negatív európai listát, vagy pedig az adószabályokat általánosságban kellene még harmonizálni? Köszönöm szépen, Danuta. A szocialisták nevében Péter Simon. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután egész sor tagállamban jártunk, sok-sok dokumentumot betekintettünk, az a benyomásunk, hogy a multinacionális cégek adópolitikai kezelése igen kérdéses gyakorlattal jár együtt. Lehet, hogy illegális, de legalábbis illegitim eljárást látunk sok esetben. Sok-sok tagállam esetében elmondhatjuk azt, hogy ez ezeknek az országoknak a, az üzleti modelljének a részét, szerves részét képezi. Átláthatóságra van szükségünk, és Moszkoviszi úrnak nagyon hálás vagyok azért, hogy a hiányzó dokumentumokat oly módon kívánja hozzáférhetővé tenni, hogy az megfeleljen a parlament információ iránti igényének, de a bizalmasság kritériumának is. Azonban szeretném megüzenni az érintetteknek, hogy azt nem fogjuk elfogadni, hogy a parlament ne kapjon meg szükséges dokumentumokat. A parlament eleget tud tenni a bizalmaság kritériumainak, ki tudjuk közösen alakítani a kritériumokat, a modalitásokat, de hogy egyszerűen azt mondják nekünk, hogy nem, az elfogadhatatlan. Elnézést kérek kollégákra, hogy vegyem a mikrofont, lejárt az idő a néppárt nevében, Pablo Salva. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs kétségem afelől, hogy valóban szükség van egyfajta adó unióra, a LuxLeaks ezt egyértelműen bebizonyította lelkesen elindult a munka, úgyhogy ezt a lendületet nem szabad elveszítenünk. Moszkovici úr összefoglalta az európai problémákat, a verseny problémákat, illetve azt, hogy mindennek milyen negatív kihatása van a KKV-kre. Mindannyian tudjuk, hogy a KKV-k szorulnak rá a legnagyobb segítségre, hiszen előnytelen versenyhelyzetbe kerülnek a jelenlegi gyakorlatok miatt. Az adó elkerülés elleni harc szempontjából elindult már valami, de ez nem elégséges. Moszkovici úr maga is elmondta, hogy rendkívül fontos, hogy minél hamarabb megfelelő szabályok lépjenek érvénybe, és remélem, hogy végre is fogják hajtani ezeket az ígéreteket. A jogalkotást el kell fogadni, és oda kell figyelni arra, hogy ez ne csak ígéret legyen, hanem hogy ezt végre is hajtsák. Annalise Dotz. Köszönöm szépen. Az első kérdésem az lenne, hogy a CCCTV újraindításánál a kiigazítási mechanizmusok esetleg nem fognak megfelelőképpen működni, és nem biztos, hogy megfelelőképpen fel tudnak majd lépni az agresszív adókerülés ellen, ugyanis a nyereségátcsoportosítás továbbra is működik, és továbbra is szinte mindennapos gyakorlat. Szeretném megkérdezni, hogy az adóparadicsomokat hogyan kívánja definiálni a bizottság, mert erre valóban lenne szükség, illetve a nem multinacionális vállalatokra és a KKV-kre is oda kellene figyelni, és a CBCR tekintetében a konzultációba őket is be kellene vonni. Köszönöm szépen, Annelize. Eszter Delange. Thank you very much. I'll leave the polite... Köszönöm szépen. Félreteszem most az udvariaskodást Rögtön rá is térnék a lényegre, Moszkoviszi úr elmondta, hogy nem tudnak közé tenni jelentéseket, hogyha bizonyos tagállamok ellenzik ezt. Én arról szeretnék beszélni olyan jelentésekről, amelyeket az Európai Bizottság maga készítetett el. 1999-ben volt egy jelentés, egy tanulmány az administratív gyakorlatokról az egyes tagállamokban. Nagyon fontosnak tartom, hogy erről is tudjunk, Simmons and Simmons készítette ezt el az Európai Bizottság megbízásából. Annak idején nem tették közzé a szöveget, mert gondok voltak a tanácsban. Moszkovici úr, ön annak idején Franciaország EU-s ügyekkel foglalkozó minisztere volt, tehát ott volt a tanácsban. Mi volt a gond? Miért nem tudta az Európai Bizottság közzé tenni ezt a tanulmányt, avagy jelentést, és most biztosít minőségében hozzáférhetővé tudná ezt tenni? Volt egy frissítés is 2009-ben az új tagállamokra vonatkozóan, tud, hozzáférhetővé tudni ezt tenni. Köszönöm szépen. Pervans Berez, köszönöm elnök úr. Azt kérte tőlünk, ítsük a munkáját. Tehát ez, de ez kölcsönös, nekünk, önnek is segítenie kell nekünk. Ugye például a dokumentumok hoz való hozzáférés. Ami az országonkénti jelentést illeti. Ön is tudja, hogy a parlament egy offenszív magatartást vett fel. Hogyan lehet ezt megvalósítani, ezt az országonkénti jelentést? Például a multinacionális vállalatok, a bankokról, hát ezek nyilvánosak. Hát miért probléma ez, ez az egész ügy? Ugye itt a, a versenyt ez nem érinti. Aztán ott van a digitális gazdaság kérdése. Ez csak is horizontális adórendszerrel lehet meg, megvalósítani. De azonban vannak olyan kérdések, amelyek nyugtalanítanak bennünket. Hatalmas adó tömegek vannak, amelyekről nem, tudunk, nem tudjuk, hogy hol vannak. Elnök, köszönöm szépen. Pervans. Ludek Niedermeyer. CCCTB. Köszönöm szépen. Először is, ami a KKT-t illeti, szerintem ez egy kiváló projekt a jövőre vonatkozólag. A hatékonyságot, az üzleti ö, környezetet segíti elő, és a vállalkozások helyzetét is segíti. A kérdésem az, hogy hogyan kívánják megnyerni a tagállamok támogatását ehhez. A második, folyamatosan eh, hónapokon keresztül vizsgáltuk az adóelkerülés gyakorlatát, és azt látjuk, hogy igen sűrűs problémák mutatkoznak meg ezen a téren. A kérdésem az, hogyha ugyanúgy fordulnánk ezen problémák felől is, mint a BEPS problémák felé, akkor valószínűleg hatékonyabbá tehetnénk az adók beszedését. Köszönöm, főként a, HIA esetén. Koferáti képviselő. Köszönöm szépen, Sergio Koferáti, utolsó felszólaló. Szeretnék visszatérni az országonkénti jelentés kérdésére. Július 8-án a parlament elfogadott egy szöveget e témát illetően, a accounting irányelvet módosítottuk, egy új jelentéssel, nevezetesen fontos a, a, a, az embereknek a méltányosságát is biztosítani, a védelmet biztosítani, a pénzügyi intézményekkel kapcsolatos eredmények nagyon sikeresek voltak. Az elkövetkezendő napokban E, kezdődnek a három, három a triológus kezdődik, tehát a oldalú tárgyalások annak érdekében, hogy néhány új elemet vezessünk be, ugye, mert nagyon sok mindent végül is átvettünk a LuxLeaks után a szövegből, Köszönöm szépen, hogy az elnök, köszönöm, hogy mindenki betartotta az időt. Időközben már itt van, megérkezett Margaret Festager biztos asszony, köszönöm, hogy itt van. Üdvözlöm őt, elnök úr, biztos úr, kérem, hogy nagyon-nagyon röviden majd válaszoljanak a egyetértésben a versenyügyi biztossal. Juncker elnök úr, tehát ami a, az adó megállapítási kérdéseket illeti, el kell mondani, hogy Margaret Vessengerrel nagyon jó a kapcsolatom. Minden olyan kérdés, amely most elhangzott a második blogban, a második fordulóban, Pierre Moszkovicinek szól, de azért maradtam itt, mert jó barátom, és eh, sajnos el kell mennem, mert számos parlamenti elnök és miniszterelnök eh, jön hozzám, úgyhogy most eh, itt hagyom a kérdéseket ilyen Moszkovicit, de azért elmondanám, hogy én mindig egyetértek vele, még akkor is, hogyha nézeteltéréseink vannak, Továbbá ugye sokat beszéltek a LuxLeaks kérdésről, de azt hiszem, hogy most már ezt, ezt meg kéne változtatniuk, ezt a, ezt a hozzáállást, a e témát illetően is. Köszönöm. Bien. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, bizottsági elnök úr. Biztos úr, önnek adom meg a szót. Hát akkor öt kérdés volt. Az egyik ugye a feltételes adó megállapítással kapcsolatos. Ez nem egy luxemburgi gyakorlat. Én egy másik országban voltam pénzügyminiszter, és természetesen ez nem egy rossz gyakorlat, hogy a vállalatok előzetesen kérhetnek adó megállapítást. Természetesen a multinacionális vállalatok sok esetben visszaélnek ezzel a gyakorlattal. Tehát mit lehet tenni? Remélem, hogy egy következő ECOFIN tanácsi ülésen, majd októberban megegyezhetünk egy új megoldásról, 2016-tól egy új rendszert vezethetünk be. Ugye Übner asszony az átláthatóságról beszélt itt a tagállamok számára, és biztosítani kell ezt az átláthatóságot, és olyan adórendszerekre van szükség, amely nem káros adórendszer. Ami a közös konszolidált társasági adóalapra vonatkozik. Az én véleményem ezzel kapcsolatosan teljesen világos. A bizottság projektje egy nagyon jó projekt és mivel itt az adóügyi kérdések biztosa is vagyok, ugye, nagyon fontos látni azt, hogy a jelenlegi állapotban nincs konszenzus a témát illetően. Két szakaszra van szükség. Most mindenkinek, aki felszólalt, most azt mondom, hogy az első szakasz elindítjuk, ugye? De ez nem jelenti azt, hogy lemondunk a közös adóalapról, de egy első szakaszsal indítunk, aztán lesz egy második szakasz. Tehát a megközelítés a konszolidált társasági adó felé, ez egy nagyon fontos megfontolás. Ami az országonkénti jelentést illeti, a személyes véleményemet mondom, és ez egyértelmű. Én már számos esetben elmondtam, konzultációkon is, az az, hogy nem akarjuk megszüntetni ezt a rendszert, Azonban azt szeretnénk, hogy az országonkénti jelentések ne legyenek károsak a vállalatok számára. A döntést még meg kell hoznunk, viszont nem akarjuk félretenni a témát, vagy beszüntetni a témát. Ugye fontos a ö, nyilvános konzultáció, aztán majd meg kell vonni a konklúziókat. Én ezt majd itt fogom megtenni önök előtt. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak feladata az, hogy a 2016-os év elején meghatározza a teendőket. Na most a harmadik téma a dokumentumokhoz való hozzáférés. Én teljes mértékben szimpatizálok azzal, amit elmondtak, egyet értek, fontos garantálni a jó egyensúlyt az átláthatóság, a hatékonyság szintjén, és természetesen ez a bizottság feladata is. Ha a bizottság fontos szerepet akar játszani a az előzetes vagy feltételes adómegállapítások terén, akkor a saját felelősségét is válaszolni kell. Tehát a Simon, Simon jelentés kapcsolatosan, ugye akkor még nem ismertem ezt a témát, nem foglalkoztam még ezzel a témával, Alem Lamassur úr sokkal többet tud erről. Ami az további ötödik kérdés, ez a áfa kérdése, globálisan foglalkozunk majd a témával 2016 során, hogy egy végleges döntés szülessen, végül pedig, és ezzel szeretnék zárni, Ugye azt kérdezték tőlem, hogy hogy mi a, a, az akaratunk, mi a szándékunk, milyen lendülettel akarunk dolgozni. Úgy gondoljuk, hogy vannak témák, amelyek nagyon sürgős témák, amelyeket sürgősséget vár el a, várnak el a polgárok. Ez például az átláthatóság. Nemzetközi szinten az OECD terén, valamint a az adóalap erózió és nyereség átcsoportosítás terén is. Elvárják tőlünk az átláthatóságot. Azért vagyunk, hogy a polgárok elvárásait támogassuk, és azoknak megfeleljünk, és ö, meghatározzuk az, a, a megfelelő irányvonalat elsősorban azok számára, akik le akarják ezt a folyamatot lassítani. Természetesen fontos, megvannak a korlátaink, ugye, itt, de úgy gondoljuk, hogy az átláthatóság, az egyszerűség és a hatékonyság forradalmát le kell folytatni. Egy egyszerűbb, egy hatékonyabb adórendszerre van szükség segíteni kell a vállalatokat, ahogy ez elhangzott, ez a mi szándékunk is, egy átláthatóbb rendszerre eh, van szükségünk, és meg kell találni a megoldásokat az unió számára, mert jelenleg eh, ugye a nemzetközi helyzet olyan, hogy eh, egy, egy kicsit túlhaladott bennünket a, a jelenlegi helyzet. A parlamentet jól ismerem, itt is dolgoztam sokáig, és az önök bizottságától várom a támogatást. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Igen, fontos számunkra is, hogy maximum támogatást kapunk öntől, itt elsősorban a dokumentumokhoz való hozzáférés terén. Én azért aláhúznék egy elemet, amelyről szó volt mm, egy másik témában is. Itt a közös konszolidált társasági adóalapról van szó. Hogyha időt akarunk nyerni, akkor jó lenne, hogyha a bizottsági javaslatokat tenne a, a három évvel ezelőtti ö, jelentéshez kapcsolódóan, és ne, nem új ö, jelentést ö, készítene elő. Köszönöm szépen! Elengedjük Moszkovici biztos urat, és most pedig azonnal kérem, hogy Fesztágely biztosasszony ö, vegye át a helyét, és elindítjuk a meghallgatást. So I propose we stop. Rendben, akkor azt javasolnám, hogy folytassuk a munkát. Quelque, uh... Néhány nyitó megjegyzést engedjenek meg, utána pedig Gualtieri elnök úr fogja elnökölni az ülést. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, mert nagyon komolyan együttműködött velünk, mind az ECON, mind a TAX szakbizottságokkal a munka kezdete óta az agresszív adótervezés tekintetében a multinacionális vállalatoknál. A TAX szakbizottságban szerveztünk egy ülést, amire el is jött, meg is hallgatta a kérdéseinket, illetve a kérdésekre is választ adott. Elkészítettünk egy kérdőívet is, hát mindenki tudja, hogy a versenyszabályok rendkívül specifikusak, és ezeknek kell megfelelni. Számunkra nagyon fontos a jelenlegi helyzetben mert hogy elkészült a jelentéstervezet, és először a szakbizottságban, utána pedig a plenárison reméljük, hogy elfogadásra kerül már a végleges jelentés. De ez előtt még nagyon fontos, hogy beszélni tudjunk a biztosasszonynal, illetve hogy választ tudjon adni a kérdéseinkre. Azt szeretném megkérdezni a biztosasszonytól, hogy a vizsgálatok alapján milyen eredményre jutottak, és hogy milyen előrehaladás történt, amióta az előző biztost ön felváltotta, és most átadom a szót Gualtieri biztos úrnak, elnök úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megszervezted ezt a közös ülésünket, és köszönöm szépen Vesztegár biztos asszonynak, hogy itt van, kiváló volt vele az együttműködés, Együtt dolgozunk az éves versenypolitikai jelentésünkön is. Werner Langen azt hiszem október elején fogja bemutatni ezt a jelentést. Július 14-én volt itt az EPON szakbizottságban legutóbb, és elmondtam, több időre van szüksége, hogy megvizsgálja különböző tagállamokban uralkodó gyakorlatot az állami gyakorlatokkal, az állami támogatásokkal kapcsolatosan. Továbbá ígéretet tett arra is, hogy tájékoztatni fogja a, tar- a parlamentet a fejleményekről. Persze nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Szeretnénk tájékozódni az újabb fejleményekről, úgyhogy lehet, hogy ez a találkozó kiváló alkalmat nyújt erre is. Most pedig megadom a szót először a biztosasszonynak, és utána következnek a kérdések és válaszok. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, az újbóli meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a TAX és az ECON szakbizottságok közös ülésén. Először is hadd gratuláljak a jelentéstevőknek a munkához, Mikael Tajrán és Eliza Ferreira Eh, kiváló jelentés tervezetet készítettek, és Ludek Niedermayer és Annelies Dodznak is köszönöm a munkájukat. Ők az Ekon szakbizottság berkein belül foglalkoztak a follow -pal. Szeretném hangsúlyozni, hogy a konkrét javaslatokra való tekintettel és arra való tekintettel milyen intenzív munka volt ez, rendkívül fontos erőfeszítéseket tettek a további lendület fenntartása érdekében is. A jelentés átfogó, részletes elemzést tartalmaz, számos javaslat is megfogalmazódik benne, tehát összességében egy átfogó, holisztikus megközelítésről van szó. A jelentés tervezet külön odafigyel az állami támogatások rendszerére és előtérbe helyezi ezt a rendszert, Külön örülök annak, hogy a jelentéstevők hangsúlyozzák, hogy az állami támogatások kontrollja fontos szerepet játszik a méltányosabb adóztatás kialakításában Európában. Közös a célunk, ambiciózusak vagyunk, keményen kell dolgoznunk majd, hogy ezt a nagyra törő célt elérjük. Azt szeretnénk, hogy méltányos, tisztességes verseny alakuljon ki mindenek előtt a multinacionális cégek és a KKV-k között lehet, hogy egymás mellett, fejfej mellett versenyeznek egymással, de azért az a gyanú merült fel, hogy nem ugyanolyan adóterhekkel szembesülnek. Szeretném elmondani azt, hogy véleményem szerint az állami támogatások ellenőrzése változtathat ezen. Ugyanakkor azonban más egyéb eszközökkel is élnünk kell, más eszközökre is szükség lesz, hogy azt szeretnénk, hogy a társasági adórendszer Európában igazságos, tisztességes legyen. Az állami támogatások ellenőrzése révén biztosítani tudjuk azt, hogy egyetlen egy vállalkoz, vállalkozás sem élhessen előnyel, ne legyen kiemelt bánásmód, vagy előnyös bánásmód egyik a szemben sem. Minden vállalkozást minden egyes tagállamban ugyanúgy kell kezelni, legyen az kicsi vagy nagy vállalkozás, tartozzon az bármely ágazathoz, és bárki tulajdonában is legyen az. Ezt a célt szeretném elérni, amikor az állami támogatások kontrolljáról beszélünk. Remélhetőleg sikerül meghatároznunk azt, hogy mikor is minősül állami támogatásnak egy-egy intézkedés vagy lépés. Mindenképpen azt szeretném, hogyha ezt az eszközt, az állami támogatások kontrolljának eszközét arra használhatnánk fel, hogy ne keletkezzenek olyan adórendszerek, amelyek torzulást okoznak a versenyben. És nem fogok habozni a fellépéssel akkor, hogyha egy vállalat olyan előnyre teszert, amely torzítja a versenyt, és amely nem megérdemelt előny. Ugyanakkor azonban az állami támogatások kontrolljának vannak határai, ezeket a határokat a szerződések határozzák meg, és teljesen világos, hogy nem oldhatunk meg minden problémát ezzel az eszközzel. Még ha van is a kezünkben kalapács, nem minden minősül szögnek. Hogyha változást akarunk, érdemi változást, akkor be kell zárni a hézagokat, és sokkal nagyobb átláthatóságra is szükség van a társasági adórendszerekben. Azt hiszem, hogy az a vita, amelyet az imént folytattak Juncker úrral és Moszkoviszi úrral rendkívül fontos. És láthatjuk azt is, hogy az állami támogatások kontrolljának vannak határai, amikor az EU-s költségvetés számára visszatérítendő összegekről van szó. Az állami támogatások torzíthatják a vállalkozások közötti versenyt, hogyha a verseny torzul, akkor nyilvánvalóan ennek következménye az, hogy vissza kell állítani azt a helyzetet, amely akkor állt fenn, mielőtt kifizették az állami támogatásokat, ez nyilván azt is jelenti, hogy az adófizetők számára vissza kell szolgáltatni ezeket az összegeket, ha más nem, akkor az állami költségvetésbe kell ezeket visszafizetni, és erre megvannak a megfelelő eljárások minden tagállamban, ezt az eljárást a nemzeti törvények szabályozzák, és a nemzetállamok maguk határozzák meg az eljárás mikéntjét mindaddig, amíg hatékonyan és eredményesen végrehajtják ezáltal az Európai Bizottság erre vonatkozó szabályait, határozatait. Szeretnék most röviden beszámolni mindarról, amiről már májusban is beszéltünk. Először is, ami a tagállami feltételes adó megállapítással kapcsolatos szabályokat illeti. Biztosan emlékeznek arra, hogy májusban még nem zárultak le a vizsgálatok az állami támogatásokra vonatkozólag, még nem gyűjtöttük be az összes információt az összes tagállamra vonatkozóan. Ezért felkértem a szolgálataimat, hogy tereljék formális útra az ügyet, hogy megkaphassuk mind az információkat, amelyekre szükség van a helyzet felmérés elkészítéséhez. Örömmel számolhatok be arról, hogy immáron minden tagállam együttműködik a vizsgálódásainkban. Ez lehetővé tette, hogy elmélyítsük a vizsgálódásainkat. További információkat kértem ki a különböző tagállamoktól a feltételes adó megállapításra vonatkozóan, azért, hogy ezeket elemezni tudjuk, és bár a szolgálatai még tovább is dolgoznak az információk feldolgozásán, elemzésén, a munka jelenleg is zajlik. Úgy tűnik, hogy a feltételes adómegállapításra vonatkozó szabályok a tagállamok többségében igenis megfelelnek az OECD ajánlásoknak, úgyhogy jó hírekről is be tudok számolni. De, ugye mindig van egy de, vannak arra utaló jelek, hogy bizonyos adó megállapítások igen súlyosan torzítják a versenyt. Hogyha ez valóban beigazolódik, akkor fel fogom kérni a szolgálataimat, hogy további információkat gyűjtsenek be. Ez az első rész. Másodszorban folyamatosan haladunk az állami támogatásokra vonatkozó elemzésekkel is. A jelentéstevő joggal kérte azt, hogy a lehető leggyorsabban haladjunk előre ezen az úton. Egyben azonban örülök annak, hogy a jelentés hangsúlyozza, hogy a minőség fontosabb, mint a sebesség. Én is ezt az elvet követem, és ezt az elvet követjük a munkánk során, de ahogy ígértem, a lehető leggyorsabban le fogjuk zárni az elemzést. Végezetül hajlamos, hajlandók vagyunk további ajánlásokat megfogalmazni a tagállamok számára és a piaci szereplők számára, ami a feltételes adó megállapítások gyakorlati alkalmazását illeti. Annak érdekében azonban, hogy megfelelő javaslatokat tudjunk tenni, először is bizonyos eseteket meg kell vizsgálnunk, és fel kell mérnünk azt, hogy milyen módon, hogyan tudjuk ezeket az ajánlásokat megfogalmazni, és hogyan tudjuk szavatolni a szükséges közérthetőséget, világosságot mind a tagállamok, mind a piaci szereplők felé. Örömmel látom, hogy a jelentéstevők támogatják ezt, ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy az erőfeszítéseink közösek legyenek a közös cél érdekében. Ennek szellemében várom a mai vitát és a megjegyzéseiket azzal kapcsolatosan, hogy önök szerint hogyan tudjuk előbbre vinni ezt az ügyet, ezt az ügyet, és hogyan tudjuk közösen biztosítani azt, hogy a jelentés, amely majd megszületik munkánk eredményeképpen, egy olyan eszköz legyen, amelyet a gyakorlatban is használni tudunk. Köszönöm. Köszönjük szépen Veszlegár biztos asszonynak ezt a rendkívül átfogó bevezetőt, most pedig a felszólalók következnek. Azt javasolnám, hogy mindenki tartsa be a két perces keretet, mert ha tovább beszélnek, akkor elveszem a mikrofont, kikapcsolom a mikrofonjukat. Werner Langen az első, a versenypolitikai jelentéstevőnk. Köszönöm szépen, Veszteger asszony. Önnek teljes hatásköre van, és teljes autonómiában, autonómiával dolgozhat. A bizottság elnöke elmondta, hogy az imént, hogy nem avatkozik be a versenypolitikába. Én Ma reggel újra elveszítettem a reményt, hogy majd a tagállami kompetenciákban változik valami. Soha nem reménykedtem egyébként sem abban, hogy Moszkoviszi úr nemzetközi szintéren el tud érni valami, de én azért bízom még önben. Ha elhangzik, hogy egyes tagállamok nem tisztességes versenyt, nem biztosítják a tisztességes versenyt, hát akkor úgy tűnik a tagállamok nem olvasták el a szerződéseket, mert azokban világosan benne áll a versenytorzulás tilalma. Az ön elődje vezette ezt be annak idején, és hát főként négy tagállamot érint ez, négy tagállamban történt nagy arányú megsértés ennek az elvnek. Luxemburgot említhetném, illetve az Amazont is, amelyet még októberben az ön elődje is bírált. Hogyha az Amazonnál vásárolok, 19%-os adót kell fizetnem Németországban, aztán Luxemburg, a luxemburgi határnál ezt visszatérítik, mert az Amazonnak a székhelye Luxemburgban van, és a luxemburgi adóhatóság viszont azt mondja, hogy az Amazon minden európai ö, forgalmára 0,45, illetve 0,55 százalék áfát fizet. Hát ez jóval több, mint versenytorzulás. Ez egyszerűen igazságtalan. És ön, ön az én reményeim letéteményese. Önben bízom, hogy végre változni fog valami. Nem csak a sürg- sürgető voltáról van szó ennek a kérdésnek, hanem a minőségről is. Ön most már lassan egy éve tevékenykedik, bízom önben. Köszönjük szépen, átondó képviselő. Yo tengo la impresión de que hemos... Biztos asszony, ez a benyomásom, hogy nagyon későn kezdtünk el foglalkozni ezzel a botrányjal. Nem csak a bizottság későn kezdett el foglalkozni ezzel, hanem mi minnyáján. Egyes újságírók, tanúk kritizáltak bennünket, kritizálják a nemzeti parlamenteket, a bizottságot biztos asszony, hogyan lehet fenntartani a tisztességes versenyt? Ugyanis a hatáskör a ö, nemzeti hatáskör betartozik, ugye a tagállamok hatáskörébe, és a vállalatok különböző fiskális politikákat alkalmaznak. Juncker elnök urat hallottuk ma délelőtt, most hallottuk megint csak, hogy minden országnak megvan a saját fiskális ható, hatásköre. Hogyan lehet biztosítani a tisztességes verseny, hogyan lehet véget vetni ennek a problémának? Fontos ugyanis a fiskális verseny fenntartása is. Aztán van egy másik probléma. Az önök az ön szolgálata nagyon sok nehézséggel találja magát szembe. Nagyon nagy a kihívás úgy tűnik az önök számára. Nem kellene e-, esetleg a gazdasági ügyeért ügyekért felelős biztossal együttműködni, hogy harmonizálni lehessen ezt az egész rendszert Európában, és jobban tudnának önök is működni. Bernd Luka. Biztos asszony, ön a bevezetése során, a bevezetője során bebizonyította, hogy nem érti jól az állami támogatásokkal kapcsolatos kompetenciákat, ugyanis elmondta, hogy biztosítani kell, hogy minden vállalkozást ugyanúgy kezeljünk az összes tagállamban, de ez nem így van. Azt kell biztosítani, hogy az összes vállalkozást a releváns piacon tisztességes módon kezeljék. A multinacionális cégek esetében határokon átívelő piacról van szó, tipikusan az egész belső piacra vonatkoztatható, ugyanakkor azonban az Európai Unió különböző országaiban más és más az adópolitika, és ez nemzeti hatáskör, ezt minden ország maga megteheti saját tetszése szerint. Hogyan akar ön különbséget tenni a tagállamok azon legitim joga között, hogy az adott tagállamok legitim módon meghatározzák a saját adórendszerüket, és hogyan akarja kezelni ennek kontextusában azt a versenytorzulást, amely pont ezen eltérő adókulcsokból adódik. Milyen módon kívánják definiálni azt, hogy mikor is van szó illegális, a szerződéseket sértő állami támogatásról a különböző adókulcsok esetében. Ez az első kérdésem, a második kérdésem, hogy az elsőre nem tud válaszolni, mit fog tenni a jövőben annak érdekében, hogy igenis precíz választ tudjon adni egy ilyen kérdésre. Mikor fog konkrét lépéseket tenni annak érdekében, hogy definiálható legyen, hogy mikor van szó meg nem engedett állami támogatásokról. És a harmadik kérdésem a jövőben, hogyha állami támogatásokra vonatkozó vizsgálatot tartanak, és megtudják azt, hogy egy vállalkozás esetében az adóalap jelentős részét a vállalkozás egy másik országba áthelyezi, akkor az miért történik? Hiszen lehet egy indok az is, hogy ott kedvezőbb adórendszer érvényes, és ezáltal versenyelőnyre tesz szert az adott vállalkozás. Köszönöm. Nils Torvalds Köszönöm a szót, elnök úr, köszönöm biztos asszony, hogy itt van. Az egyik központi probléma szerintem az, hogy nincsen egységes bánásmód. És azt igazából nem is értem, hogy hogyan lehetne ilyen teljesen egységes bánásmódot létrehozni. Annyira különbözőek az országok, annyira különbözőek a körülmények, vannak központi országok, vannak periférikus országok, nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Például a Telenor esetében ismerjük a bizottság döntéseit. Ez volt a bizottsági döntés. Azt mondták, hogy a nagy szereplő, így is a Telenor az északi részen, de hogyha megnézzünk más vállalkozásokat, ezeknek szintén lehet központi szerepük egy adott területen, de ettől még nem kell őket feltétlenül a perifériára szorítani. És nem szabad engedni, hogy az agresszív adógyakorlatok és az agresszív adótervezés bármilyen módon torzítsa a piacot. Ezt kell egy oldalon szem előtt tartani, a másik oldalon pedig azt, hogy egyenlő bánásmódot kell megvalósítani, de az ezzel kapcsolatos viták, az állami támogatásra vonatkozó viták még mindig valahol a levegőben járnak. Bom dia. <clears throat> Tinha três perguntas curtas. A primeira tem a ver com a plantação e com a lista de... Uh... Köszönöm szépen, Miguel Géges. Köszönöm szépen, beszéltünk az adó ügyi szakértőkkel, és eh, magán a listán Liechtenstein, Andorra, Monaco és eh, San Marino szerepel. Itt eh, az adó elkerülés nagyon komoly problémát okoz, és az, ad, és az adat, az információ cserével kapcsolatban is probléma van. Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye erről az OECD listáról, és hogy az európai polgárok hogyan bízhatnak a mi politikánkban, hogyha az Európai Unió a gyakorlatban nem sokat tesz. Aztán itt van az országonkénti jelentéstétel. Ezeket a jelentéseket mennyire kell nyilvánosságra hozni, ez is fontos kérdés. Beszéltünk magáról, a hatástanulmányról is. Most nem tudom, hogy ez egy újabb PricewaterhouseCoopers lesz-e, vagy egyáltalán ki fogja elkészíteni ezt a hatástanulmányt. Meg lehet-e előre mondani például azt, hogy hány adóügyi megállapodást fognak megvizsgálni a hatástanulmánynál, hogy hány vállalatot fognak érinteni ezek a vizsgálatok. Az imént elhangzott az, hogy bizonyos adómegállapodások feltételes adó megállapítások legálisak, de hát hogyha ezek legálisak, akkor ezeket nem lehet vizsgálni. Commissioner. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm biztos asszony a nagyon világos beszámolóját. Először is a ö, első kérdésem az állami támogatások felügyeletét illeti. Ugye a önök szolgálata különböző vizsgálatokat kezdeményezett. Elmondaná, hogy hol tartanak ezek, milyen eredmények vannak már, hogyan lehet az adó dömpinget a jövőben rendezni a vállalatok esetében, aztán a káros verseny, a különböző tagállamokban, hogyan lehetne esetleg harmonizálni a fiskális jogszabályokat. Az Európai Unió természetesen szeretné elkerülni a káros versenyt a vállalatok között. Be kellene venni talán esetleg bizonyos elemeket a uniós költségvetésbe is. Én egyetértek azzal, hogy fontos az információ, és fontos tovább vizsgálatokat végezni a felügyelettel kapcsolatosan, az, a támogatások felügyeletével kapcsolatosan. Aztán láttuk a LuxLeaks botrányt, Antoine del Tour is érintve van, nevezetesen börtönbüntetés előtt áll. Hogyan lehet védeni például azokat a személyeket, akik a visszaéléseket bejelentik a jövőben? Köszönöm, hogy az elnök Diane James. Köszönöm szépen. Hogyha megnézzük az adőgyi versenyt, akkor látjuk azt, hogy globális ipari versenyre van szükség a vállalatok szintjén az Európai Unióban. Az Egyesült Királyság nagyon fontos szerepet játszott a versenyterén, a gyógyszeriparban, és nagyon nehéz számára fenntartani az első tíz világ helyezettségét, mert egyre több az olyan jogszabály, amely ellene megy a versenynek az Egyesült Királyságban is. Tröszt ellenes jogszabályok születtek, sok, sokan nem tudják biztosítani a kutatási költségeiket a kutatásban, és éppen ezért nagyon fontos az adó, olyan adókörnyezetet biztosítani, amely vonzó a vállalatok számára. Nagyon nagyok a kihívások, és a különböző iparágakban ezek hát jelentős kihívások. Ott vannak a különböző adópolitikák, az egyéni adópolitika, a társasági adópolitika, figyelembe kell venni bizonyos állami megfontolásokat is a vállalatok számára. Tehát önök kategorikusan ki tudják jelenteni, hogy a bizottságunk meg fogja kapni az összes dokumentumot, amelyre szükségünk lenne. Ugye sok esetben egy bizottsághoz a másik, egy másik döntéshoz, aztán ott van a kockázati elemzése kapcsolatos kérdés is. Köszönöm, Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A Ferreira Toirer jelentésből kiderül, hogy az ön, ön szolgálatai 91 óta állami támogatások rengeteg ügyét vizsgálták meg, a LuxLeaks kapcsán is vizsgálnak bizonyos ügyeket, emellett azt hallhattuk, hogy a szolgálatai iránymutatásokat dolgoznak ki az, a különböző tagállamoknak és a piaci szereplőknek az állami támogatásokat illetően. Ez a parlament azt szeretné, hogy 2015-től valósuljon meg az automatikus információcsere, nem csak a határokon átnyúló adóügyekben, hanem minden olyan, minden egyes um, adómegállapításra vonatkozó az információcsere 10 évre visszamenőleg. Hogyha ilyen információ áradatra kell számítani, akkor előfordulhat, hogy, hogy jóval több ügyet kell majd vizsgálni az önszolgálatainak? A kérdésem arra vonatkozik, hogy egyáltalán rendelkeznek-e megfelelő erőforrásokkal, kapacitásokkal, hogy ezeket a vizsgálatokat mind végrehajtsák. A második kérdésem pedig a következő, a Ferreira Toerer jelentésben szerepel az a javaslat, hogy legyen egy olyan clearing hatóság, amely a feltételes adó megállapításokat elő, előre megvizsgálja. Nyilván ez is kihatással lehet az önszolgálatainak működésére is, mit gondol erről, és harmadsorban a jelentés tervezetből azt olvasom ki, hogy egyelőre még nem tett eleget az információra vonatkozó kérésnek minden tagállam, közéjük tartozik az én hazám, Ausztria is. Ez a júniusi, a dolgok júniusi állása. Ön azt elmondta az imént, hogy időközben már minden tagállam együttműködik, ez valóban így van? Köszönjük Eszter Delange. Thank you. I'd like to talk to you about the... Köszönöm szépen. Az országonkénti jelentéstételről szeretnék beszélni, illetve arra, hogy ez hogyan függ össze az ön és a szolgálatai munkájával. Ez a fajta jelentéstétel eh, hogyan segíteni elő az állami támogatások, az illegális állami támogatások ügyének megállapítását, hogyan kell kialakítani ezt a rendszert annak érdekében, hogy ez hatékony legyen és eredményes, mik azok a kritériumok, amelyeket ön meghatározna. És másrésztről, hogyan kell létrehozni ezt a rendszert úgy, hogy az európai vállalkozások ne kerüljenek hátrányba, amikor európai riválisaikról van szó. Tehát ez az éremnek gyakorlatilag a két oldala. Köszönjük szépen, Szanyi Tibor! Thank you very much, sir. Um, Köszönöm szépen! A legfőbb kérdések a különböző szakbizottságokban mindig azok az ügyek, amelyek eh, tipikusnak tekinthetőek, azonban eh, létre kell hozni valamilyen fajta mechanizmust az összes kérdés kezelésére. Hogy konkrét példát mondjak, az én hazámban Magyarországon a magyar kormány egy új atomerőművet készül felépíteni, természetesen adófizető pénzéből ezt is tudni kell. A jelenlegi becslések szerint a villamos energia ára árára ez befolyással lesz, és hát végül azt láthatjuk, hogy az adófizető pénzét arra használják fel gyakorlatilag, hogy egy olyan rendszer dolgozzunk ki, amelyel növekednek a villamosenergia ára, árak. Nyilván ez megfelel elvileg a jogi keretnek, de mégis az Európai Energia Unió elvének teljesen ellentmond. Az én kérdésem önhöz az, hogy hogyan lehet ezt a problémát, vagy az ehhez hasonló problémákat megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A KSDI keretében egy kérdésre van időnk, Pitikainen asszony. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok fogalmazni. Szeretném megkérdezni, hogy a országonkénti jelentéstéte mellett hasznosnak tartaná-e annak tisztázását, hogy bármiféle preferenciális adó elbánásban részesült egy-egy vállalkozás, illetve milyen módon lehet megállapítani ennek a mértékét. Köszönöm. Veszteger biztos asszony következik. Well, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm magukat a kérdéseket, és köszönöm azt is, hogy mindenki ilyen intenzíven részt vett a vitában. Lássuk akkor. Nem veszítettem el a reményt, sőt, én is és a kollégák is nagy bizalommal fordulunk a munka irányába. Én személy szerint bízom abban, hogy a biztosi kollégium tagjai önök képviselő urak és hölgyek, illetve a tagállamok is megfelelőképpen lépnek fajt fel. Azoknak a polgároknak, akik panaszkodnak, igazuk van, a helyzet nem fair, nem igazságos. A válság óta azt látják a kormányok, és azt látják az emberek, hogy fölülről az Európai Unióból szabályok érkeznek, megszorítások, intéz, megszorítások érkeznek. Mindenkinek el kell végeznie a saját feladatát, és mindenkinek a lehető legjobban kell dolgoznia azon, hogy egyetlen társaság se kaphasson preferenciális megkülönböztetést, ne kaphasson olyan lehetőségeket, amelyek egy másik társaságnak hozzáférhetetlenek. Úgy vélem, hogy ezeket a célkitűzéseket osztjuk. És ezeken a lehető leggyorsabban dolgozunk. Abban a kérdésben, hogy hogy lehetne egyenlő bánásmódról beszélni, hogyha egyszer annyi különbözőség van a tagállamok között. Természetesen magát a szerződést alapvetőnek és mindenek fölött állónak tartom. Az állami támogatások ellenőrzése és a versenyjog demokratikus kereteken belül működik. Ez nem lesz fel, ezek nem a dzsungel törvényei, hanem egyértelmű jogszabályok kimondják, hogy mi az, amit meg lehet tenni, és mi az, amit nem lehet megtenni. Tehát ezeken a, ezeken a kereteken belül kell megtennünk, amit megtehetünk. Természetesen lesznek különbségek, és a társaságok igenis fognak azzal játszani, hogy hol lesz az anyavállalatuk, vagy hogy hol végzik el a kutatási tevékenységüket. Meg kell nézni azt, hogy hol vannak a megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállalók, hogy mondjuk milyen közel vannak az iskolákhoz, az egyetemekhez, amelyekre szükségük van. Nem hiszem, hogy arra kellene törekednünk, hogy mindent neutralizálunk, mert az megöli a versenyt, ilyesmire ne, ilyesmire ne is gondoljunk. A versenynek szükség van, de tisztességes és igazságos versenyre van szükség, és még ahhoz, hogy azt elérjük, ahhoz is nagyon sok elő, erőfeszítésre tesz szükség. Ahhoz, hogy egy új clearinghouse vagy egy új hatóság létrejöjjön, ahhoz először is meg kell néznünk, hogy mi az, amivel már most rendelkezünk. Megvan ugye a Code of Conduct, megvan az OECD, ez jó munkát végez. Például a webszes tervben már lehetővé tették azt, hogy jobban meg lehessen nézni, hogy milyen eljárásokra van szükség, és hogy ezt hogyan lehet szélesebb körben megvalósítani, mint az EU, mert az adóalaperózió és nyereségátcsoportosításról szóló szöveg ugye OECD szinten van, és itt már voltak is előrelépések. Konkrét példákat is tudnék mondani például a Code of Conduct-on belül, amikor a pattern boxokról beszélünk, akkor ez nagyon jó példája annak, hogy egy kicsit informálisabb módon, de mindenképpen előrelépést tudjunk megvalósítani, és sokkal hatékonyabb, mint hogyha egy tradicionálisabb eljárást alkalmaztunk volna ezért fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, amit már elértünk, és hogy ezt megfelelően használni is tudjuk, mielőtt új dolgokról vitázunk, és új dolgokat próbálunk kidolgozni, mert nagyon sok idő, míg ezeket le tudjuk zárni. A releváns piacok tekintetében azt tudom elmondani, hogy amikor én magam beleástam magam ezekbe a versenykérdésekbe, akkor azt láttam, hogy vannak globális társaságok, de van nagyon sok nemzeti piac. Vannak olyan területek, ahol vannak ugyan óriási társaságok, például mobiltelefon előfizetés tekintetében, de ezek között sok olyan van, amely csak egy nemzeti piacon mozog. A digitális egységes piacról szóló bizottsági kezdeményezés éppen ezekről szól, hogy a versenyt azzal lehet javítani, hogyha ezek a társaságok direktebb módon tudnak versenyezni egymással. Természetesen részben paradox a helyzet, mert hogy évtizedek óta beszélünk az egységes piacról, és bizonyos ágazatokban ez működik is évtizedek óta, de mondjuk a digitális tekintetben egyáltalán nincsen közös piacunk. Az energiában sincsen közös piacunk, de megpróbáljuk ezt elérni. koncentráltan dolgozunk, és úgy, hogy az alapvető irányokat tartjuk, tehát megvannak a nemzeti szabályok az adók tekintetében, és megvan az állami támogatások ellenőrzése. A fiskális segítségek ellenőrzése is megvan, és mindezekhez kapcsolódnak azok a kritériumok, amelyek alapján ezeket el lehet választani egymástól és azt is tudjuk az egyértelmű szabályok alapján, hogy mi az, amit a szerződés értelmében nekünk kell megtenni, és mi az, amit a tagállamoknak kell megtennie, mert tagállami hatáskör a az igazságtalan szelektivitás, vagy pedig a piac torzítás megakadályozására. Ezek a kritériumok azt is lehetségessé teszik, hogy megalapozottan vizsgálni tudjuk a nyereség átcsoportosítást, akár előre eltervezett ár megállapodások során, akár más nyereség átcsoportosítási stratégiákkal. Tehát megvannak az ellenőrzési mechanizmusaink, amelyek nem nyúlnak bele a nemzeti kapacitásba és a nemzeti kompetenciába a társasági adók kapcsán. Ez tulajdonképpen részben Torvalds úr kérdését is megválaszolta az egyenlő bánásmód terén. Tehát vannak nagy társaságok, amelyek 4, 10, 15 vagy több tagállamban is jelen vannak, de megvan a nemzeti piacuk is. Mandátumom folyamán három feladatom van, az a trasztellenes tevékenység, a vállalatok összeolvadásának ellenőrzése és az állami támogatás ellenőrzése. Ezek az első kettő üzleti döntés. És ezeket az üzleti döntéseket nekünk vizsgálnunk kell, hogy ez esetleg nem torzítja, vagy nem lehetetleníti el a versenyt, mert akkor a fogyasztók nem férnek hozzá az innovációhoz, a jó árakhoz, és függetlenül attól, hogy mi történik két vállalat összeolvadásakor, ez nem juttathatja, vagy ez nem torzíthatja a piacot, illetve mennyiben torzítja, akkor ez nem elfogadható. Margel úr a harmadik országokkal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Nehéz a helyzet, ugyanis sok esetben a hatáskörünkön kívül esnek ezek a harmadik országok. De a személyi jövedelmekkel kapcsolatos információcsere több harmadik országgal is működik, és ez természetesen számukra is előnyös, nem csak a mi számunkra, úgyhogy ezeket nagyon pozitívnak tartom. Elkészült a hatástanulmány egy teljesen nyitott tender után, amelyet a PVC nyert meg egy nyitott és teljesen megfelelően zajló eljárásban. Minden egyes tagállamot felkértünk arra, hogy 10-12 konkrét feltételes adómegállapítást közöljön velünk, és akkor ezeket vizsgáltuk meg a neveket nem tettük nyilvánossá, tehát az érintett vállalatok nevét nem tettük nyilvánossá, mert ebben a széles elemzésben nem feltételezzük, hogy bárki is bármi rosszat tett volna. Tehát az volt az alapkitétel, hogy egyetlen társaság sem tett semmilyen szabálysértést, ezért a társaságok nevét nem is hoztuk nyilvánosságra. Az átláthatóság és az országonként jelentéstétel több kérdést is felvetett a képviselők részéről. Látom, hogy vannak fix ideák arról, hogy hogyan kellene az országonkénti jelentéstételnek megvalósulnia, és hogy magá, magukat, az adó kulcsokat kellene vizsgálni, ugyanis hogyha ezek lemennek nullára valamilyen tagállamban, akkor ez nyilván rendkívül érdekes, hogy ez hogyan lehetséges, ez hogyan valósulhat meg. Nem valamilyen kivételes megkülönböztetésről van szó ebben az esetben? Nem túlzott adóösztönzőről van szó? A mezőgazdasági kérdésre nem tudok megfelelőképpen válaszolni, mert nem foglalkozom kifejezetten ezzel az ágazattal. nagyon sok érdekes vitát folytattunk a jövőbeli patternboxok kérdésével, kérdésevel, és a tagállamok egyetértettek azzal, hogy egy patternbox elképzelhető mondjuk azért, hogy a helyszínen a tagállamban elvégzett kutatás és fejlesztés hatékonyabb legyen. Ennek szerintem van értelme. Hogyha az adott tagállamban valósul meg a kutatás és fejlesztés, akkor ez egy elismerhető beruházás. de az egészen más eset, hogyha valaki csak bead egy olyan szabadalmat egy adott tagállamban, amit egy másik tagállamban dolgozott ki, és csak azért nyújtja be ezt a szabadalmat az adott tagállamban, hogy adó kedvezményekhez jusson. Ez már egészen más kérdés, hiszen a kutatási és fejlesztési beruházásokat mindenképpen növelni szeretnénk nyilván minden ágazatban. Aztán nézzük az iránymutatásokat. Nem gondolom, hogy a versenyfőigazgatóságnak vagy nekem lenne arra kapacitásunk, hogy minden egyes esetet megvizsgáljunk. Természetesen, hogyha valamilyen gyanú merül fel, akkor elvégezzük a vizsgálatokat. Egyébként a tagállamok feladata az, hogy meghozzák a döntéseket, és hogy olyan adó rendszer dolgozzanak ki, amely az állami támogatási rendelettel összeegyeztethető, és itt most visszamentünk a probléma gyökeréhez. Tehát nem arról van szó, hogy mindent ellenőrizni kellene, mert akkor az egész életünk egy ellenőrzés, egy elsietett ellenőrzés, hanem meg kell nézni, hogy hol vannak problémák, és ezeket az eseteket kell részletesen megvizsgálni. Úgyhogy itt most megpróbálok különbséget tenni az iránymutatás, a guidance és az irányvonalak, a guideline-ok -ok között. Tehát az iránymutatás és az irányvonal más a kötelező érvényűség tekintetében. Tehát iránymutatást lehet adni annak érdekében, hogy a tagállamok megismerik a jó gyakorlatokat, hogy hogyan lehet megfelelően eljárni, hogy hogyan tudják megelőzni azt, hogy bizonyos problémák felmerüljenek, mint ahogy a mai napig nyitott esetek azt mutatják. A magyar kérdésre válaszolva a Paksi atomerőmű kapcsán egy állami támogatásra vonatkozó elemzés elindult, és természetesen felveszük a kapcsolatot a magyar hatóságokkal, és fel fogjuk tenni a kérdéseket a finanszírozás kapcsán, tehát folyamatban van ez a munka, hogy az állami támogatás milyen módon került bevonásra. Gondolom, hogy erre vonatkozott a kérdés, elég többet most nem tudok mondani. Remélem, hogy a nyilvános konzultáció az országonkénti jelentésről segítséget majd nyújt nekünk, segítséget nyújt majd nekünk abban, megfelelőképpen előre tudjunk lépni. A nyereség átcsoportosítás egyik országból a másikba komoly probléma, és hogyha az átláthatóságot meg tudnánk valósítani, akkor az nagy előrelépés lenne, ebben segíthetnek az országok az országonkénti jelentéstétellel. Hogyha ki tudjuk egyensúlyozni a helyzetet, akkor már nagyon sokat tettünk. Ami pedig a bejelentők védelmét illeti, erre valóban szükség van. Hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, és hogy ott hogy működik a rendszer, akkor azért bizonyos szempontból sokkal jobban működik, mint nálunk, úgyhogy ebből egy kis ihletet meríthetnénk, hogy az egyensúlyt ki tudjuk alakítani. Nyilván nem fogunk olyan rendelkezéseket hozni, amelyek túlzottan nagy terhet jelentenének a társaságok számára, csak az a fontos, hogy tudja minden egyes társaság, hogy nincsenek olyan társaságok, amelyek privilégiumot kapnak, és amelyek kibújhatnak az alól, hogy ugyanazokat az adókat kifizessék, mint mindenki más. Köszönöm szépen Vesztágel biztos asszonynak ezt a nagyon érdekes és hasznos eszmecserét. Most pedig visszaadom a szót a Lamaszur a konklúziók megvonására és néhány bejelentésre. Köszönöm szépen. Köszönöm, Roberto. Én is szeretnék önnek köszönetet mondani, biztos asszony, hogy nagyon pontosan mindenkinek válaszolt a kérdésére. Azt hiszem, hogy jól látható, és ezt ön is bizonyítja, hogy azok az esetek, amelyekkel kapcsolatosan vizsgálat folyik jelenleg, tehát, hogy, hogy ezek már számosak, és ön is azt mondta, hogy még több ilyen vizsgálat lesz, aztán beszélt az állami támogatások felügyeletéről, és elmondta ugye, hogy továbbra is politikai nyomást fognak gyakorolni azért, hogy a különböző praktikáknak, gyakorlatnak vessenek véget a tagállamok, és egy bizonyos idő után igenis legyen egy harmonizáció az adózható nyereségekkel kapcsolatosan. El szeretnék valamit mondani. Van más, egy másik aspektus, amelyre nagyon is odafigyelünk, mi is és önök is. Fontos a nyomon, nyomon követés, a follow-up. Különösen akkor, hogyha botrányos jogszabályok születnek, vagy például módosítanak bizonyos jogszabályokat, a, és fenntartanak jogszabályokat 10-15 évig, akkor, amikor azok nem e, adekvát jogszabályok. Beszélt a, a patent boxokról, aztán az innovációs boxokról, tehát lényegében semmi sem változott nagyon hosszú-hosszú idő óta. A magatartási kódexnek még 15 évvel ezelőtt volt kihatása, és ezáltal nemzeti szinten voltak változások. Tehát valamilyen hasonlóra van szükség. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy részt vettek ebben a munkában jelen voltak, köszönöm a tolmácsok munkáját, köszönöm eh, a szervezőknek a munkáját. Ezt a eh, reggelt, ezt a mai délelőtt nagyon vártuk, és nem vagyunk csalódottak. Köszönöm, felfüggesztem az ülést.